C'è? Bene, possiamo iniziare. Elkezdjük tehát a szakbizottsági ülést. Először is a január 24-25-i ülési jegyzőkönyvét fogadjuk el, illetve a 2018. február 27. i ülés jegyzőkönyvét fogadjuk el, hogyha senki nem ellenzi, akkor ezeket elfogadjuk. Elfogadottnak tekintjük. Elnöki közlemények. 2018. márciusában három sürgősségi inté- állásfoglalást fogadtunk el, a Maldív szigeteken a helyzetről, a szudáni helyzetről, különösen Szalih Mahmud Oszmán Szaharov díj győztes tekintetében, valamint a gyilkosságok Ugandában, a, úgymond a kegye, kegyes gyilkosságok ügye Ugandában. Erről fogadtunk tehát el három helyzetet, és Szíriáról is elfogadtunk egy állásfoglalás indítványt. Mint hogy a külügyi, az EKSZ nem tudott elküldeni egy képviselőt, hogy a Marokkóra vonatkozó Lochbiller asszony által feltett kérdést megválaszoljam. Ezért holnap délelőtt kapunk választ a környezetvédelmi aktivisták védelméről és a környezetvédelmi jogérvényesüléséről szóló napirendi pont után az Európai Külügyi Szolgálattól Barbara Lochbiller asszony kérdésére. Kezdjük az első kérdést, amelyre most választ kapunk. Astrovicsus képviselő tette fel ezt a kérdést. A Mótak Tárli ügyrem Azerbajdzsánban, ő egy diszidens vagy egy kormánykritikus. Az elmúlt években egyre határozottabban léptek fel a kormánykritikus médiumokkal szemben, és 2017. június 15-én az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, um, Mukharli, um, afgán Mukharli uh, politikai aktivista és újságíró ügyében, és um, a Human Rights Watch 2018-ban um, um, a kijelentette jelentésében, hogy um, az um, azerbajdzsáni kormány legalább 25 újságírót és politikai aktivistát tartóztatott le, Éppen ezért kérdezem tehát a külügyi szolgálattól, hogy mit tesz a véleményszabadság biztosítása és a sajtószabadság biztosítása érdekében Azerbajcsában. Először megadom Osztrevicsusz kollégának a szót, hogy mutassa be a kérdését, és utána halljuk meg a bizottság vagy az AKS válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr, teljesen pontosan vázolta fel a helyzetet, és teljesen jogosan tájékoztatott bennünket afgán Muktarli esetéről, akit Tbilisi-ben tartóztattak le, Grúziában tehát, és elszállították Azerbajdzsánba, ahol hat évre, hat éves börtönbőtletés szabtak ki rám. A vádak nem állják meg a helyüket. Nem másról van szó, mint hogy az afgán kormány eh, fellép és harcol a független bloggerek és újságírókkal szemben. A vádak nem állják meg a helyüket. Éppen ezért szeretném tudni, hogy az eu eh, e azerbajdzsán eu viszonyuk hogyan állnak, milyen párbeszéd zajlik a felek között, Azerba, illetve milyen párbeszédet folytatunk Azerbajdzsánnal, az Európai Unióval új megállapodásokat készítenek elő, és mint hogy Grúzia is részt vett ebben az ügyben, a grúz hatóságokat is meg kell kérni, fel kell szólítani, hogy tájékoztassanak bennünket erről az eseményről. Elég sajátságos és kétes események között történt a letartóztatás és az azerbajdzsáni újságíró titkos Azerbajdzsánba való szállítása. Ezekre a kérdésekre várom tehát a választ. Köszönöm. Dirk Lorenz kap szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket. Az első általánosabb kérdéssel kapcsolatban a következőt mondhatom el. Az Európai Unió rendszeresen eszmét cserél Azerbajdzsánnal, és kihangsúlyozza mind a nyilvánosságban, mind a közvetlen párbeszédben az azeri hatóságokkal aggájait az emberi jogi helyzetről. Tusk elnök és Mogherini asszony Alia elnökkel találkozott február 6-án 2017-ben, amikor ő Brüsszelbe járt. Múlt évi októberében az Európai Unió Azerbajdzsánban egy igazságügyi emberi jogi szakbizottsági látogatást tett, amely felmérte az azeri emberi jogi helyzetet, megvizsgálta a helyzet változását, és próbálta elmélyíteni az azeri Európai Uniós együttműködést ezen a területen. Ez a találkozó lehetőséget adott az Európai Uniós tárgyalófélnek arra, hogy kihangsúlyozza az emberi jogok, a szólásszabadság fontosságát, és hangsúlyozza, hogy Azerbajdzsán nemzetközi kötelezettségvállalásokat tett, és ehhez tartania kell magát. Idén Február 9-én az EU-azeri együttműködési tanács tartotta ülését, és ez alatt az ülés alatt a demokrácia, jogállamiság, emberi jog és alapszabadságok érvényesülése kapcsán vetettük fel aggájainkat, ide tartozik a gyülekezés és a szólásszabadság is. Ezekről a jogokról és a demokratikus intézmények működéséről, valamint a civil szervezet működésének fontosságát is kihangsúlyoztuk, mondván, hogy egy független, stabil és prosperáló ország működéséhez elengedhetetlenek ezek a tényezők. Nos, meg szeretném említeni, hogy az Azerbajdzsánnal kötendő megállapodás az ágazati együttműködésről, a kereskedelemről fog szólni, de többek között a jó kormányzás, a jogállamiság, az alapjogok, a korrupció elleni harc és a civil társadalmi együttműködésről is szólnak passzusok. Hogyha megengedik, akkor most a második kérdésre térek rá. Muktali úr helyzetére vonatkozik ez a kérdés. Tájékoztathatom önöket, hogy szorosan követjük nyomon ezt az ügyet, mind Brüsszelben, az LKS központjában, mind a delegációnkban, a Bakúi és a Tbilisi nagykövetségünkön. A főképviselő asszony egy nyilatkozatot is kibocsátott január 14-én idén, amikor Muhtáli urat hat év börtönre ítélték el ö, ellenállás és ö, csempészet okán a legmagasabb szintű az azeri és grúz hatóságokkal való tárgyalásban felvetettük ezt a kérdést. Hán biztos Bakuban járva felvetette ezt a kérdést, valamint a társulási tanácsülésén ülésén Grúziával idén februárban Mogherini asszony vetette fel ezt a kérdést. Meg szeretném erősíteni, hogy ezt a kérdést a Grúziával való április 25-én tartandó emberi jogi párbeszéd ülésén is felvetjük. Az Európai Külügyi Szolgálat magas szintű köztisztviselői szintén felvetették ezt a kérdést, az azeri Brüsszelbe rendelt Brüssz nagykövettel való tárgyalások során kihangsúlyozták, hogy tisztesség és fellebbeteli eljárásra való jogot kell biztosítani Muhtali úrnak. Muhtali úrt ráadásul úgy ítélték el, hogy azt mondták, hogy illegálisan lépte át egy csomó illegális pénzzel a, a, az eri határt. Nos, a grúz hatóság a letartóztatása után először nyilatkozatot adott ki, hogy nem vett részt az ügyben, majd pedig eljárást és nyomozást indított. Azt ígérte nekünk, hogy tárgyalást kezd az azeri hatóságokkal, és tájékoztat bennünket. Két magas szintű köztisztviselőt elbocsátottak, a határrendészet és a kémelhárítás vezetőjét is elbocsátották, és az ügyészségnek adták át a nyomozás ügyét. Sajnos a nyomozás ez idáig kézzelfogható eredményekre nem vezetett. A belügyminisztérium azt állítja, hogy Muhtáli elrablása során a megfigyelő kamerák nem működtek, és ilyen módon nem rendelkeznek semmilyen információval. Állítólag nem vettek részt grúz állampolgárok ebben. A grúz parlamentben a többség elutasította egy kisebbség kérdését, hogy egy rendkívüli nyomozást indítsanak. Állítólag a Muhtáli úr nem is elérhető, ki börtönben ül. Muhtáli úrnak engedélyezték, hogy rokonai halálának temetésén részt vegyen emberiességi okoknál fogva. Leila Mustafaeva Muhtáli felesége és gyermekük elhagyták Grúziát, és jelenleg Németországban élnek, ahol menekült jogot kértek. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a, elégedett a kérdés feltevőjem. Köszönöm szépen a külügyi szolgálatnak az információt. és szeretném hangsúlyosan kérni, hogy ez a téma maradjon a napirenden. Mindkét országban pár beszéd alapú napirend kell, hogy megvalósuljon. Mindkét országnak felelősséget kell vállalnia azokban az eseményekben, amelyek Arkan Terbin személyhez kapcsolódnak és főleg addig, amíg Arkenburg távoli bőrönben van, nincs jó egészségi állapotban, mindent meg kell tennünk humanitárius segítségnyújtás keretén belül, annak, vagy azt is beleértve, annak érdekében, hogy akár kiszabadulhasson az azeri börtönből, és lássuk, és gondoskodjunk arról, hogy az igazság diadalmaskodjék. Andiamo adesso alla seconda interrogazione presentata da... A második kérdést Tereza Jimenez teszi fel. Megadom neki a szót, hát írásban tette fel a kérdést, de most magyarázzál szóban, tessék. <coughs> Köszönöm, elnök úr. A Boko Haram állítólagos veszteségeket szenvedett 2015-ben, ugye állítólag akkor legyőztük, ennek ellenére Észak-Nigériában 2018. február 19 óta is több száz gyermeket tartnak fogságban. It is understood that EU e is supporting Tudjuk, hogy az Európai Unió támogatja Nigéria erőfeszítéseit a biztonság növekedés érdekében észak Nigériában, ugyanakkor ezeket a gyermekeket valószínűleg katonának vitték el, e, és ezek szerint e, továbbra is képes a Boko Haram gyermekek elrablására, akik nem érezhetik magukat biztonságban, még iskolában sem. E, mélyen aggasztó, a DEVE szakbizottságban is felelős vagyok a gyermekjogokért, tehát mindkét szakbizottsági tagságom őrvén, milyen aggasztatnak a gyermeknek a sorsa, és a kérdésem az, hogy a külügyi szolgálat hogyan tervezi, hogyan, azt, hogy a nigériai kormány a segítséget nyújt a Boko Haram szem, ma szembeni küzdemében, és mit tesz konkrétan a külügyi szolgálatnak érdekében, hogy az észak-kelet eh, nigériai gyermekeket ne rabolják el, és hogyha gyermekeket eh, szabadon engedik, utána létezik valamiféle helyes gyakorlat eh, csere az áldozatok reintegrációja és pszichológiai támogatása terén. Köszönöm szépen. Torres Lacaza úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm Jimenez asszonynak a kérdést. A külügyi szolgálat szempontjából legjobb helyen adok választ erre a kérdésre, Boko Haram a munkám része tulajdonképpen, és nyilván aggaszt bennünket a gyermekek elrablása, és azon a nagyon komoly nyilatkozatot fogalmaztunk meg, amelyet bizonyára önök is ismernek, kifejeztük együttérzésünket az érintett gyermekek családjai felé, és hivatkoztunk arra, amit a képviselő is említett, hogy ez az emberiség elleni támadás, olyan gyermekekről van szó, akik iskolába járnak, hogy tanuljanak. Ez az esemény sajnálatos módon emlékeztet bennünket arra, az eseményre, amikor néhány évvel ezelőtt több száz lánygyermeket raboltak el, és támogatjuk a nigériai kormányt, hogy küzdeni tudjanak mindenfajta bűncselekmény ellen, ideértve a terrorista gyermekrablásokat is a gyermekek jogaival szembeni fellépéseket is, és a terrorista csoportok visszaélése jeleni küzdelemet is természetesen támogatjuk. Több száz gyermek hiányzik még mindig, ismeretlen helyen tartózkodnak, de nagyon sok elrabolt emberről tudunk egyébként Nigéria északkeleti részében és más országokban, a szomszédos régiókban, nem csak gyermekekről. Ennek fényében hivatkozni szeretnék a régiós helyzetre, a Csád tó környéki helyzetre. A legutóbbi információ, amelyet ellenőrzítottunk, több mint 17 millió embert érint a felkelés, a nigériai felkelés Kamerunban, Nigerben, Nigériában. Sok millió embernek kellett elhagyni a, a lakóhelyét, és legalább millió gyermeket fenyeget az akut éhezés, alultápláltság. Csak 2017. decemberében majdnem 500 ember vesztette életét ebben a térségben. Az ENSZ biztonsági tanács 2017-ben látogatta meg a térséget, e, és ki is adott egy állásfoglalást, egy határozatot, amely megfogalmazta, hogy ezt a problémát holisztikus megközelítésben kell rendezni, biztonsági, fejlesztési, emberiességi emberjogi eh, vonalkozásokban ezeket természetesen eh, ezek egymást megerősítik és összefüggődnek, összefüggnek egymással. Eh, nyilván az, ennek a négy érintett országnak a sorsát, Nigériát, Nigert, Kamerut és Csádot több mint 700 millió eurós összeggel támogattuk a különböző eszközök létrehozásával, hogy valóban humanitárius fejlődésre kerülhessen sor ebben a térségben, és támogatást nyújtunk a stabilitási és béke eszköz segítségével is, és az afrikai vészhelyzeti alap aktiválásával is. Természetesen az EU delegáció kapcsolatban van az állam és a szövetségi hatóságokkal, hiszen Nigéria egy szövetségi állam. Segítséget nyújtunk a konfliktus áldozatává eső gyermekeknek is, és az UNICEF-fel 4,5 millió eurós programot folytatunk, amely a reintegrációjukat segíti az elrablásból való szabadulás után illetve a konfliktusnak áldozatától eső gyermekek esetében 3,5 millió eurós összeggel dolgozik a Mercikor nevű szervezet, amely fiatalokra koncentrál és igyekszik készségeket átadni nekik, és a gazdasági kulturális fejlődésekhez hozzájárulni az írás tudatlanság felszámolásával, ami nagy kihívás egyébként. Végül szeretném jelezni, hogy mindezt ki kell egészíteni azzal a munkával, amelyet a terrorizmus ellenes és a szélsőséges erőszakos szélsőséges szervezetek elleni küzdelem terén is Együtt kell működnünk a biztonsági vonatkozásokért felelős döntéshozókkal az emberi jogok kérdésében is. Tehát mindezek a kérdések nagyon-nagyon összefüggenek. Köszönöm szépen. Hogyha jól értettem, kiszabadították ezeket az el, elrabolt lányokat. Szeretne válaszolni? Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a magyarázatért, amelyet a bizottság megosztott velünk, és nos, eh, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire szükséges az, hogy eh, akármilyen holisztikus vagy, eh, vagy horizontális megközelítés kell is alkalmazni, ez elvekben szép, ugyanakkor a biztonság kérdése és a gyermekek védelme rendkívül fontosak, nem tudom, hogy a biztonsági, a nemzeti biztonsági szolgálatokkal való együttműködés, akár állami, akár nászövetség részen mennyire segít ebben, de nyilván biztonságra van szükség, mert ha nincs biztonság, akkor a Boko Haram továbbra is büntetlenül űzheti az üzelmeit, és az ENSZ is látogatást tett ebben a térségben, ahogy említette a kolléga is, de még egyszer a béke és a biztonság az egyik legfontosabb kérdés kétségtelenül, hiszen látjuk, hogy hogyha nincsen béke és nincsen biztonság, akkor nagyon nehéz bármilyen más projektet megvalósítani, ideértve a fejlesztést, a kultúr, mezőgazdaságot, Eh, az embereknek a kapacitálását arra, hogy saját eh, földjükön megélhessenek, eh, boldogulhassanak. Tehát valóban elsődleges kiindulási pont a béke és a biztonság, és ezért én is azt kérem, hogy erre a két központi kérdésre koncentráljanak. Köszönöm szépen. Ezt a kérdést akkor megtárgyaltuk, és a kérdések végére értünk. Que hayamos sabido en Örömmel hallunk a gyermekek kiszabadulásáról. De... Igen, igen. Egy perc múlva pedig folytatjuk a következő ülést, és akkor kérem, hogy ön meg üljön ki ide. Possiamo iniziare questo scambio. Elkezdjük a véleménycserét. Az első e, egészségügyi segítségnyújtás e, és e, a migránsok menekültek egészségügyi megsegítésének témájában a külügyi szakbizottsággal együtt tartjuk ezt az ülést. Üdvözlöm a bal oldalamon ülő Andi Krisztea urat, az AFET alelnökét. Ahogyan tudják, különböző nemzetközi szervezetek, civil szervezetek foglalkoznak a szubszaharai területről és a Szíriából menekülő menekültek egészségügyi ellátásával, az líbiai hotspotokon, a török hotspotokon, illetve a görög szigeteken lévő hotspotokon orvosok, pszichiáterek, pszichológusok, nővérek segítenek ezeknek a nagyon kitett és sérülékeny férfiaknak, nőknek, gyermekeknek, akik a hosszú út során gyakran sok támadást is megéltek, első orvosi és pszichológiai támogatást is kapnak tőlük. A mai vendégeink két szervezetet képviselnek, akik más-más területen dolgoznak, de mindkettő szervezet nagyon fontos munkát végez. Nagyon fontos ez a véleménycsere számunkra. Era un notevole valore aggiunto eh, alla nostra discussione. La vostra dedizione. Köszönöm szépen az önök munkáját már előre is, hogy a kitett veszélybe lévő embereket segítik, és valóban önök az emberi méltóságért harcolnak a frontvonalban. Először Imma Vazquez asszonynak adom meg a szót, a Médecins Sans Frontières, az Orvosok Határ Nélkül szervezetének. Utána pedig megadom uh, Maria Jamalnak a szót. Tessék, parancsoljon! Thank you very much for... Köszönöm szépen a meghívást. Libiáról fogok konkrétan beszélni, ha bár Görögországban is tevékenykedünk, de egy másik szervezet majd szólni fog Görögországról. És természetesen, hogyha vannak kérdései Görögországgal kapcsolatosan, ezeknek majd megpróbálok eleget tenni. Én miközben itt vagyok, néhány fényképet is szeretnék bemutatni a libiai befogadó táborokról, vagy központokról. Médecins San Frontier a hivatalos befogadó állomásokon 2016-ban kezdte meg a tevékenységét Líbiában. Tehát 2016. júliusában kezdtünk, és felhatalmazást kaptunk, hogy a hivatalos táborokban tevékenykedjünk. Ezek azok a táborok, amelyeket elméletben a belügyminisztérium tart fenn, a migrációs hivatal, de valóságban a miliciák kezében vannak ezek a táborok nem öt táborban dolgozunk, Tripoliban és Misrataban kettőben. És látjuk minden napokban, hogy milyen horrorisztikus állapotok uralkodnak ezekben a táborokban, és elképzelhető, hogy a nem hivatalos táborokban mi a helyzet, ahova egyelőre senki nem juthat be. 2016-ban kezdtünk hivatalosan dolgozni, de már előtte is jelen voltunk Libiában, és egy alapvető feltételként szabtuk meg, hogy nemzetközi csapattal dolgozzunk. Nagyon fontos, hogy így függetlenül léphessünk kapcsolatokba, kapcsolatba az emberekkel. Itt az őrizet óriási és csak nemzetközi csapattal lehet működni. Ha nemzeti csapatok vagy csoportok tevékenykednének, akkor nagyon nehéz lenne a helyzetük, hiszen megszabják számukra, hogy kit, kivel beszélhetnek és kivel nem. Az ENSZ is, más szervezetek is bizonyos mértékig jelen vannak, de sokáig meglehetősen egyedül éreztük magunkat. 2017-ben 5000 főt láttunk el kezeltünk. A legtöbb betegség a az életkörülmények miatt alakul ki, hasmenés, légzőszervi megbetegedések és a többi. És sok szemét kórházba is kellett vinni, több száz, 700 főt kellett kórházba elhelyeznünk. Nagyon nehéz a tárgyalás, ugyanis a nyilvános közkórházak nem fogadják be a feketéket Tripoliban, de sikerült végül is megállapodásra jutnunk négy magánklinikával, és az otthoni ellátásért fizetni kell. Nagyon sok erőszak gyilkos cselekménynek áldozatul esett személyt is ellátunk. Itt láthatjuk a fotókon a különböző sérülések, sebek. Novemberben, októberben az erőszak teljesen rutin jellegűvé vált, és lidérces állapotok uralkodtak. Két példát szeretnék most felolvasni. Nem tudom, hogy az ENSZ szintjén hányan dolgoztak. Egy nap az egyik elláttuk, akit korábban az őrök megvertek, és ő egyébként 5 hónapos terhes volt. A csoportunkat megpróbálta felkeresni, meg próbált segítséget kérni, majd az őr megint elkezdte verni, és amikor összeesett, akkor visszadobták hozzánk, hogy kvázi lássuk mi el őt. És ez a valóság. Tehát ez csak két kiragadott példa, de számtalan ilyen példát tudnék még említeni. És a képek is önmagukért beszélnek. Nem tudjuk regisztrálni minden esetet, de még egyszer kb. 5000 esetet láttunk el körülbelül. Az élelmiszerellátás változatlanul hiányos, és 600 kalóriát sem kapnak a személyek. El vannak adósodva, nem tudnak fizetni a, az ellátóknak. Tehát az élelmiszerellátás komoly problémát okoz még mindig. Végezetül pedig a várandós anyákkal kapcsolatosan 180 nő lépett velem kapcsolatba, akik a terhességük korai szakaszában voltak, és ezek általában nem kívánatos terhességek. Szexuális erőszakot is tapasztaltunk, illetve megerőszakolásokról is kaptunk jelentéseket. A nők 35%-a esett áldozatul szexuális erőszaknak a táboron belül. A halálesetek tekintetében nem tudunk minden halálesetet regisztrálni, 2017-ben 25 esetet tartottunk nyilván, de egész egyszerűen nem lehet nyomon követni minden esetet, hiszen valamikor a személyek eltűnnek, és az őrök azt állítják, hogy megszöktek, de erről nem tudunk meggyőződni. Éppen ezért ezt nem tudjuk pontosan regisztrálni. De Misrátához közeli helyen novemberben egy hónap alatt 50 holttestet lehetünk fel az utcákon, és gyakorlatilag a temetőkben sincs már elég hely, hogy a halottakat eltemessék. Tehát iszonyú állapotok uralkodnak, komoly nyomás alatt tevékenykedünk, folyamatosan próbálunk tárgyalni. És még két fő problémát szeretnék érinteni. Nincs megoldás a rendkívül kiszolgáltatottak esetében. Az ENSZ menekültügyi hivatala is próbálta fokozni a segítséget, megpróbálják beazonosítani a kiszolgáltatottakat, de ha ezek a személyek, ezeket a személyeket nem lehet kivinni az országból, akkor igazából más alternatíva, mint ezeken a fogadóállomásokon elhelyezni őket nincsen. Jelenleg 5 TBC-st látnak el a kórházak, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy visszavigyék őket a táborokba, ugyanis ha visszaviszik a kórházból a táborba, akkor a feltételek miután nem változtak, ugyanolyan rossz helyzetben lesznek. Szomáliában, illetve öt szomáliai, két eritreai ilyen sebesültet láttunk el. És még két példát említetnék, egy 23 éves etióp nőt igen, alaposan eh, megvertek, és komoly mentális eh, problémákkal küzdött. Három hónap után aztán eh, nyom nélkül eltűnt a táborból. Majd néhány hét múlva megtaláltuk egy másik táborban. Tehát elmesélte nekünk, hogy őt elengedték, megpróbált útlevélhez jutni, egy önkéntes program keretében majd elrabolták az utcán, és egy másik táborban találta magát. Majd aztán abból a második táborból is eltűnt, és visszatért az első táborba. Ezt követően nem sokára a tábort egyik napról a másikra bezárták. Tehát mire mi megérkeztünk, már nem volt ott senki. Egy másik eset egy házas párral kapcsolatos, mind a ketten a táborban voltak, öt hónapos terhes volt az asszony, majd elvetélt, illetve pontosabban egy koraszülöttnek adott életet, és megállapították a kórházban, hogy egyszeres. Tehát a gyermeket megszült a kórházban, majd eltűnt. Tehát ez teljesen rutin jellegű, hogy emberek tűnnek el nyom nélkül. És ezt azért hangsúlyozom, mert ez bármikor előfordulhat. Október-novemberben jártunk ott, és akkor teljesen elviselhetetlen állapotok uralkodtak. Szabrakában egy harc is kitört, tehát akik hivatalosan a táborban voltak, megtámadták a Tripoli tábort. Összesen 4-5 ezer fő pár nap alatt 5 ezerről 25 ezerre nőtt az ott tartottak száma. Tehát elképzelhető, hogy egy cellában akár ezren is összezsúfolódtak. Úgyhogy a csoportunkat ez komoly stresszként értem. Megpróbáltunk például terapeutikus táplálást biztosítani, mert láttuk, hogy nem kapnak elegendő élelmiszert, harcolnak az ételért, és ez gyakorlatilag egy rutin gyakorlat. Nem csak a betegekről van itt szó, az őrök megpróbálják a tömeget valahogy kezelni. Úgyhogy jelenleg a helyzet némileg jobb, kevesebben vannak, már megint 4-5 ezer főről beszélhetünk. Az elméletben önkéntes visszatérítési program is jó, de valójában ez nem egy önkéntes program, az érintettek nem dönthetnek szabadon, igazából nincs alternatívájuk. Vagy az ENSZ segítségével, vagy más szervezet segítségével eh, kimennek, de igazából nincs sok választásuk, hiszen az önkényes fogvatartás teljesen bevált gyakorlat. Mi a felszólításainkat csak meg tudjuk ismételni, hiszen eh, nem tarthatnak fogva embereket Líbiában, ez nem méltányos bánásmód. A táborok bezárása sem megoldás. Rendben van, hogy bezárják a táborokat, de hova kerülnek az emberek? Változatlanul ott maradnak Libiában, nincs kiút számukra és az ENSZ ügynökségek még mindig csak korlátozott mértékben férhetnek hozzá, és ezért hívjuk fel a figyelmet itt a DROA szakbizottságban is, hiszen a teljes körű felhatalmazásukat senki nem ismeri el. Úgyhogy ez változatlan egy súlyos kérdés. Itt be is fejezném. Mm. A libiai határőröket Európában képezik és aktívabbak, ami üdvözlendő, de számos incidensről tudunk, amit az EU-val is megosztottunk, amikor a határőrök visszatar, letartóztattak személyeket, és számos személyt térítenek vissza Líbiába olyan körülmények közé, amiről most szóltam. Tehát még egyszer, ez elfogadhatatlan, hogy ilyen feltételeket kell megélniük. Grazie, Köszönjük szépen, köszönjük, hogy beszámolt a tapasztalatairól. Ez nagyon fontos és hasznos volt. Most pedig Maria Zsamaldénak adom meg a szót a Humanity Crowd nevében. Hello everyone. Eh, Jó napot kívánok, Marajama vagyok, és szeretnék köszöntet mondani mindenkinek, hogy eh, meghívtak és beszéltek a Humanity Crew nevében. Ez az egyik olyan segényújtó szolgálat, amely a menekülteket és az otthonokból elűzötteket támogatja eh, Görögországban és a földközi térségben sorban, állás közben, közösségi központokban, menekültáborokban és minden olyan helyen, ahol ezek az emberek <clears throat> élnek, igyekszünk <clears throat> a mentális egészséggel foglalkozó eh, szakembereket eh, mozgósítani. Legtöbben palesztinok vagyunk, eh, legtöbben mi magunk is menekültek vagyunk, vagy menekültek gyermekei vagyunk. És az elmúlt néhány évben folytatott munkánk alapján egy elég alaposan megértettük, hogy a menekülteknek milyen a lelki állapota, a mentális állapota, és sajnos azt kell mondanom, hogy egy igazi mentális egészséget érintő, érintő válság elején állunk 2015 óta Lesbos szigetén. Azt tapasztaltuk, hogy szinte egyáltalán nincsen mentális segítségnyújtás, és ez nem is fejlődött azóta sem. E, az MSZF e, jelentésekben e, azt olvassuk, hogy a helyzet romlott a leszboszi táborokban, illetve leszboszi szigeten általában. hogy számoljak be egy konkrét történetről is. Több szomorú történetet tapasztaltunk meg, ami arra mutat, hogy mennyire alapvető fontosságú és életmentő tud lenni a mentális segítségnyújtás. Múlt hónapban a Humanity Crew a libiai partok mellett folytatott missziót, és az egyik mentési munka során a menekülteknek mentális segítséget nyitottunk, és találtunk egy olyan esetet, amely nehezebb volt az átlagosnál. Abdellatif, 17 éves fiú, a Darfuri háborúban menekült Libyán keresztül, a milícia elfogta, egy évig rabságban tartották és kínozták, többször megpróbált elmenekülni, de nem sikerült neki végül megesettek vele a saját sírját, tették vele, és kérték, és elküldték ezt a fényképet a szüleinek, hogy ne keressék a szülők, higgyék őt halottnak. 15 óráig sodrodott tengeren, a líbiai tengerparton 60 mérföldre jutott be, és a meghallgatás során sírt, reszketett, magában beszélt, rettegett és félt, hogy visszaküldik Nyilvánvaló volt, hogy mentális összeroppanás szélén állt pszichiátrisaink alaposan elbeszélgettek vele, és a krízis intervenciós technikákat alkalmaztak. Ez nagyon fontos a hozzá hasonló emberek számára, hogy a későbbi traumákat el lehessen kerülni. <clears throat> Végül az olasz hatóságokhoz került és menekült központba került, más módon nem juthatott volna hozzá mentális segítséghez. És ha nem kapott volna azonnali segítséget, akkor még komolyabb mentális problémákra kellett volna az önbántalmazástól kezdve az öngyilkosságig elszenvednie, vagy legalábbis ennek nagyon magas lett volna a kockázata. A pszichiátrusunk beszélni tudott Abdelatif Fámik pedig az anyanyelvén, E, szakmai segítséget tudott neki nyújtani és biztonságérzetet. E, olyan partnerként jelentkezett az életében, aki megbízható volt. E, Abdelatif felhívta az édesanyját, és így sikerült lenyugtatni a fiút, a fiatalembert. Egyetlen tulajdona volt ennek a fiúnak, az édesanyja telefonszáma egy, egy darab papíron a tenger közepéről egy telefonon keresztül sikerült ezt a hívást elintézni, és ez a képesség a fiú számára, hogy túlélje az utat Európáig. Amikor a menekültek megérkeznek, megvizsgálják a jogi helyzetüket, megvizsgálják az egészségállapotokat, de nem foglalkoznak senki sem a szellemükkel, sem a lelkükkel, sem az értelmükkel. Senki nem foglalkozik azzal, hogy hogyan fognak tudni hozzájárulni az európai közösséghez. Egyszerűen csak testként kezelik, aki túlélt a háborút. Ki lesz Abdelatif néhány év múlva? Ma tanuló lesz, keményen dolgozó ember lesz, képes lesz a társadalom aktív tevékeny tagjaként működni, tudja, tud segíteni hazáját újjáépíteni? családot alapítani, vagy, vagy, vagy kábítószeres, kábítószer függővé válik, bűnözővé válik. Ez e, nagy mértékben attól függ, hogy ma milyen mentális egészséggel kapcsolatos támogatást kap. De mint tudjuk, ő csak egy abból a másfél millió menekültből, aki Európába átkelt e, az elmúlt néhány évben háború elő menekülve, válságba menekülve, egy negyedük gyermek, aki még rosszabb, még kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint a felnőttek. Át kell gondolnunk, hogy mit tudunk nekik biztosítani az alapvető ellátáson kívül, hogy tudjuk biztosítani azt, hogy legyen jövőjük, a mentális egészség e, terén nyújtható támogatás e, marginális szerepet játszik, vagy az sem e, a humanitárius erőfeszítésekben. Senki nem foglalkozik azokkal az irányelvekkel, amelyek a mentális egészség vizsgálatára vonatkoznak. Gyakran olyan személyek ítelik meg a mentális egészségét a menekülteknek, akik nem beszélik akik nem beszélik a menekülteknek a nyelvét. Tehát eh, fontos, hogy, eh, hogy eh, ne a menekültek ellen használjuk ezeket az eljárásokat, hanem velük együttműködve az ő érdekükben. Azt tudjuk, hogy az anyanyelven nyújtott mentális segítségnyújtás kétszer olyan hatékony, mint a bármely más nyelven nyújtott segítség. Tehát ha megfelelő nyelvet ismerő szakember biztosítani, segítségét kell biztosítani a helyben, akár a menekültek csónakjain, akár háborús zónákban, minimalizálni kell a traumát, és nem évekkel később kell ö, ö, privilégiumként nyújtani valamiféle utólagos traumakezelést garantálnunk kell, hogy az a néhány ember, aki helyben dolgozik, kapjon megerősítést. Egyre több emberre van szükség, aki mentális segítséget tud nyújtani a menekülteknek, és ebben támogatásra van szükségünk az Európai Uniótól. Biztosítanunk kell azt, hogy az integráció alapvető kompotens legyen a menekülteket ellátó szolgálatoknak, a nagy civil szervezeteknek, a menekült szervezeteknek, ilyen eszközökkel kell rendelkezniük. Nyilván az új közösségek integrálása nagy kihívásokkal jár, de ne felejtsük el azt, hogy az a támogatás, amit a pszichológia és a társadalmi szociális támogatás jelent, az bizony az integrációra, a, a pénzügyi, a, a, a szociális integrációra nagyon nagy és pozitív hatása van. <clears throat> Az elmúlt néhány évben, három évben kifejezett eh, mentális egészség katasztrófát figyeltünk meg a menekültek között, és a mi feladatunk eh, eh, megoldani ezt, kitalálni, hogy hogy tudunk az őket fogadó közösségekkel együttműködve olyan körülményeket teremteni, amelynek következtében nem a társadalom passzív tagjai lesznek, hanem a közösségünk tagjaivá tudnak válni. Az mi közös felelősségünk, hogy megvédjük ezeknek az embereknek az emberi méltóságát. És végül Szeretnék mindenkit felkérni arra, hogy szervezenek missziót, látogassák meg ezt a területet személyesen, beszélnek az emberekkel, és első kézből tapasztalják meg azt, amit ők megélnek. Köszönöm szépen. Grazie. Grazie. Köszönöm szépen, köszönöm mindkettejüknek. Körbenézek a teremben, kérje valaki a szót. Nel prego. képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mennyiben tekinthető átláthatónak az EU migrációs támogatást, illetve befogadó központokat támogató pénzforrásainak felhasználása kapcsolatban voltak az Európai Unió döntéshozóival, akik felelősek ott helyben, a táborokban a pénz elköltéséért, és hogyha igen, az önök által szerzett tapasztalatot hogyan tudják átadni, illetve figyelembe véve, hogy az EU pénzéből milyen befogadó állomásokat készítettek, alakítottak ki, milyen véleményük van erről? Hogyan értékelik az egészségügyi szolgáltatásokat, a lakhatást? Összességében kérdésem tehát az, jól használták-e fel az EU pénzeket, vagy sem? Köszönöm. Nekem két kérdésem is van. Egyiket Baszka, a másikat pedig Zsamál asszonynak. Először is, milyen módon koordinálják a nemzeti tengerészeti egységekkel a megment, az a bajba jutott migránsok megmentésére vonatkozó akciójukat, hiszen nemzetközi vizeken hajóznak, hogyan egyeztetnek például az olasz hatóságokkal, és milyen kihívásokkal állnak szemben a földközi tengeri térségben végzett eh, mentési munkálatok során. Másrészt mindennapi tapasztalatok alapján mit mondana hogy hogyan egyeztetnek a civil szervezetekkel, akik itt dolgoznak. Második kérdésemet pedig Mária Zsamálnak teszem fel. Milyen következményekkel jár egy nem kezelt pszichológiai trauma? Az egyénre és a közösségre nézvést. És milyen kihatással volt a szír menekültek helyzetére az EU-törökországi megállapodás, illetve az önök tevékenységét hogyan befolyásolták, és most megadom Kriszte a kollégának az AFET nevében a szót, tessék parancsolj. Köszönöm. Nagyon jó, nagyon érdekes vita ez. Én a külügyi politika, a, a szomszédság politika keleti dimenziójával foglalkozom fő, főképp, és egy ideig teljesen tudatlan voltam. Nem tudtam, hogy milyen drága, milyen tragédia történik déli határainkon. És mindkettejüknek gratulálni szeretnék a munkájukhoz. Köszönöm azt a nagyon emberies hozzáállást és azt a munkát, amelyel segítik a menekülteket és a migránsokat. Kérdésem az, hogyan, mit mondanának, mit csinál az EU rosszul a migrációs dosszié kezelésében? Milyen hibákat követel? Oké. Okay. I'll start um, Hadd kezdem az EU források felhasználására vonatkozó kérdéssel. Nem mi kapjuk ezeket a pénzeket. Itt bizonyos nem kinyomtatott feljegyzéseket kerestem. Tehát nem mi kapjuk ezeket a forrásokat, igazából ezt nem tudjuk nyomon követni, de általánosságban elmondható, hogy a kezdetektől fogva az egyik fő üzenetünk, itt az első tájékoztató feljegyzésre gondolok például, amit 2017 elején küldtünk meg az érintetteknek. Tehát szerintünk nem a pénz a megoldás kulcsa, a segítségügy, nem túl drága de számunkra is nehéz a helyzet, ugyanis itt a dilema az, hogy mennyit fektessünk ezekbe a táborokba, és ezzel gyakorlatilag hallgatólagosan tettes társakká válunk, de azt tudnunk kell, hogy a másik oldalról, hogy nincs pénz, nincs likviditás ugyanakkor a szolgáltatásokat pedig biztosítani kell. Kívülállóként számomra úgy tűnik, hogy az EU nem fordított túl sok forrást pont emiatt a táborokra, az AM, eh, illetve az ENSZ eh, más eh, szervezetekkel. Közösen nem tudnám megmondani, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel 13 hónapja, október-november óta. Tehát a kérdésünk az, hogy mennyi időt vesz az igénybe, nyilván időt igényes a szerződések megkötése és a többi. A biztonsági korlátozások miatt az ENSZ sem férhetett hozzá ezekhez a táborokhoz. És hiába voltak készek oda menni, maga a rendszer akadályozta meg őket, és csak a nemzeti tehát saját embereikkel dolgoztak, mert tartanak minden kívülállótól, akik esetleg meginterjúvolnának olyanokat, akik önkéntesen hazatérnének. Őket folyamatos fenyegetések érik, elveszik az okmányaikat, és a többi. A másik dolog, ez a híres vagy hírhet képzése a parti őrségnek. Tudjuk, hogy ez megtörtént, és tudjuk, hogy a libiai parti őrök agresszívek, és igazából külön képzése nem szorulnának. Az egyik incidens kapcsán eh, mi magunk is tapasztaltuk, hogy lelőttek eh, embereket. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam-e a kérdésére. Minden esetre a táborokban a jobb feltételek biztosítása önmagában nem jelent megoldást, hiszen mindentesen önkényesen történik. Ami pedig a koordinációt, a magatartási kódexet illeti, az olasz tengeri fellépése vagy beavatkozása a nemzetközi tengeri jog vonatkozik. Azt tudjuk, hogy nem minden esetben tartották be ezt a jogot az olasz hatóságok a koordinációs rendszerük keretében. Ugyanis több olyan incidensről értesültünk, amikor például a nemzetközi vizeken libiai parti őrök mentettek meg menekülteket. Mi oda megyünk, ahová meghívnak minket, rádión hívnak, megmondják, hogy hova kell mennünk, és ott várunk, mindaddig, amíg a parti őrség meg nem érkezik és számos incidens szemtanúi voltunk. Mi nem írtunk alá semmiféle magatartási kódexet, mégpedig több okból. Többek között azért, mert egyrészt van a nemzetközi tengeri jog, amit mi tiszteletben tartunk, és úgy gondoltuk, hogy ez elegendő eszköz ahhoz, hogy mindaz biztosítsa, amit egyébként egy magatartási kódex biztosítana. A civil szervezetekkel történő koordináció a rendszeres ENSZ és NGO fórum keretében történik. Itt az egyik probléma az volt, hogy a civil szervezetek hónapokig Tunéziában voltak, nem Libiában, tehát meglehetősen nehéz koordinálni ilyen távolból. ...2017 elején például megérkeztünk bekaptunk egy listát a táborokról, a különböző donorokról, és igazából nem értettük a helyzetet, mert nem is találtunk meg minden tábor, tehát a lista önmagában már elavult volt. Azonban ez már lényegesen javult azóta. Még egy kérdés volt. Answer. Yeah? Um, regarding the consequences, There are many consequences. We... Úgy gondolom, hogy nagyon sok következménye van ezeknek a traumáknak, és ezt látni fogjuk a közeljövőben, de már most is történik, hogy egyre több ember eh, fordul a bűnözéshez, a kábítószerekhez, a depresszi- válik depressziósá, erőszakossá. Látjuk eh, az öngyilkossági, önkárosító, ön- önbántalmazó magatartások alakulnak ki. Ez az a helyzet, amely a közeljövőben is eh, folytatódni fog. Hosszú távon pedig arról beszélünk, hogy ezek az emberek nem fognak tanulni, nem fognak nagy arányban munkát találni, mentális problémákkal küzdenek, és súlyos depresszióval poszttraumatikus traumát fognak megélni, tehát egyre komolyabb mentális egészséggel kapcsolatos problémákat fogunk látni, amely megnehezít ezeknek az embereknek a, a, a, a beilleszkedését. Nagy összegekbe fog ez kerülni, mind a kórházi kezelés, mind a gyógyszerezés, mind a, a, a, ezeknek az embereknek a, Eh, lakhatásának a biztosítása. Tehát az egészség, a mentális egészségügy olyan ügy, amiben érdemes most befektetni, mert ez mindenkinek jót tesz, nem csak a menekülteknek, ami egyértelmű, hanem az őket befogadó közösségeknek is. Eh, ha, ha az ember jól érzi magát, jó lelki, testi állapotban van, akkor könnyebben integrálódik, eh, kevésbé köthető akkor terrorista csoportokhoz, Ugye igazándiból a terroristák nem toboroznak, a terroristák hézagokat töltenek ki, eh, hiánypótló tevékenységet folytatnak, akinek nincs eh, egészséges társadalmi kapcsolatrendszere, eh, ezeket a kapcsolatrendszereket pótolják a terroristák, terrorista szervezetek. Figyelembe kell vennünk azt, hogy amikor a tábornak vége lesz, ezek az emberek haza akarnak majd menni. Nézzék a palesztinokat, például 17 év megszállás után a palesztinok még mindig haza szeretnének térni, és amikor hazamennek, akkor szeretnének eléggé felkészültek és egészségesek lenni ahhoz, hogy újra tudják építeni az országukat, a hazájukat. Nagyon sok kihívással nézünk szembe, bürokratikus kihívásokkal. Például Konkrétan sajátos helyzetben vagyunk, mi palesztinok vagyunk, Izrael állampolgárai, a szervezet Izraelben került bejegyzése nagyon nagy akadály volt ez számunkra, hiszen nem európaiak vagyunk. Az Európai Unió nem finanszírozza a tevékenységünket, mert izraeliek vagyunk szervezetileg, ugyanakkor a közel-keleti ügyeket finanszírozók meg azért nem támogatnak bennünket, mert mi az európai érdekeket képviseljük. Ugyanakkor nagyon nagy szükségünk van rá, ismerjük a nyelvet, a menekültek nagy részével tudunk anyanyelvén beszélni, és nagyon sokat tudunk segíteni, és megvan a tapasztalatunk, ugyanakkor nagyon sok akadályba ütközünk eközben. az EU-Törökország megállapodása kapcsolatban nagyon sok mindent el lehet mondani. Röviden annyit mondanék, hogy úgy gondolom, hogy az EU megállapodás nem tisztességes, nem méltányos megállapodás. Ha két ország megállapodik egy olyan harmadik országról, amely nem is része a folyamatnak, nem is részevője a folyamatnak, úgy gondolom, hogy válság válságreakciót jellemezte a munkánk első szakaszát, hiszen tudtuk, hogy az emberek nem maradnak Lesbos szigetén, mozgásban vannak, mások voltak a mozg- az eszközeink. Azonban ez megváltozott, a válságintervencióból átléptünk a pszichológiai elsősegélyből a hosszú távú intervencióra, és végül már integráció a téma, hiszen ma itt maradnak a menekültek, itt élnek az érintett ország polgáraival együtt, és amikor az integrációról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy a helyiek, hogy integrálódjanak a menekültekkel, ez két irányú folyamat, mind a két félnek meg kell érteni egymást, a, a menekültek gyermekei iskolába járnak, de az is- a tanároknak fogalma nincs arról, hogy ők kik, hogy reagálnak, nem értik meg azokat a traumákat, amelyeket átmentek milyen, mik azok a magatartások, amelyeknek a háttérben a trauma húzódik meg. Tehát a menekültekkel együttműködő embereknek meg kell érteni, hogy az elszigeteltség, az izoláció bizony csak további problémákat teremt. Egy dolgot szeretnék még ehhez kiegészítve hozzátenni. Támogatnunk kellene az Open Arms szervezettel kapcsolatos együttműködésünket. E, ők ugyancsak Lesboson és e, azóta más területeken is dolgoznak. E, az elmúlt néhány évben az olasz hatóság elkobozta a hajójukat, és nem tudják folytatni tevékenységüket, mert valamilyen olasz törvényeket állítólag megsértettek. És kérném önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezek az emberek tovább hiszen több százezer menekültet mentettek meg az elmúlt években. Nagyon kevés olyan szervezet van, amely ezt a munkát végzi, és nagyon fontos, hogy ezek az emberek eh, biztonságosan tudjanak működni, mert hogyha nem működhetnek, nem végezhetik a munkájukat, akkor ezt a munkát senki nem végzi el, akkor ezek az emberek tömegesen eh, tengerbe fognak fulladni, súlyos következményei lesznek ennek. Kérem, tegyenek meg mindent ennek érdekében. Grazie. Köszönjük szépen. Azt kell mondanom, hogy nekem már van álláspontom ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mégpedig az, hogy olyan feltételeket kell biztosítani, hogy valóban csökkenjen a hajóra szálló menedékkérők száma. és nem szabad összekevernünk a migránsok megmentését a jogtalan fogvatartással. Sok olyan eset, amelyről tudunk, arra vezethető vissza, hogy nincsen megfelelő migrációs politika Európában. Ezt a dolgot már többször elmondtuk, kihangsúlyoztuk más következtetések levonására pedig megaszom Kriszte a kollégának a szoktesség parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az előadóknak az munkájukat, mindezt, amit elmondtak, és köszönöm a kollégáknak is ezt a vitát, amelyet itt lefolytattunk. Carried out by Médecins Frontier and the uh, Humanity Crew in uh, providing critical assistance to my Köszönöm a két civil szervezetnek a munkáját, hiszen nagy segítséget nyújtanak az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül a menedékkérőknek és a menekülteknek. Ezek a legkiszolgáltatottabb emberek közé tartoznak a világon, a földünkön, felhívták a figyelmet arra, hogy milyen feladatok állnak előttünk, és persze arról is beszéltek, hogy mi a tétje mindennek. Európaiként az a felelősségünk, hogy biztosítsuk, hogy a szakpolitikákat megfelelően végrehajtják annak érdekében, hogy a migrációs áramlatokat megfelelően kezeljük, határainkat közben megvédjük, de úgy, hogy az alapvető értékeinkről ne feledkezzünk meg a közös EU-Afrika Unió ENSZ Task Force Líbiában az elmúlt hónapokban előrelépéseket tett, de ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Líbiában vagy máshol a befogadó államosokra kerülő migránsok emberi és méltóság teljes ellátásban kerüljenek, részesüljenek még egyszer mondom, köszönöm minnyájuknak, hogy eljöttek. Remélem, hogy folytatni tudjuk az elkövetkező hónapokban és években ezt az eszmecserét. Eh, köszönöm szépen, lezárjuk a munkát, és eh, fél háromkor folytatjuk a szakbizottság ülését.